Bonjour à tous. Nous allons commencer notre euh, commission. Mindenkinek jó napot kívánok! Akkor kezdjük el azzal az ülést, hogy eh, elfogadjuk a napi rendet, amennyiben semmi probléma nincs ezzel, akkor elfogadottnak tekintjük a napi rendet. Nincsen kérdés, nem kaptunk kérdést, amelyet az Európai Bizottsághoz szeretnének feltenni, és nincsen elnöki bejelenteni való sem. Önök megkapták a koordinátorok november 7-i ülésének döntéséről szóló ajánlásokat, hogyha ezzel kapcsolatban van megjegyzésük, akkor az ülés végéig kérjük, hogy ezt jelezzék. Különben elfogadottak tekintjük a koordinátorok ülésén hozott határozatokat. Van-e az Európai Bizottságnak valami fajta bejelenteni valója? Nincs. Akkor megyünk tovább. Következő napi rendi pont, már is a hatosnál tartunk ez egy információcsere a vámtarifa preferenciák rendszeréről. Stifler asszony a raportőrünk, raportőrünk. Az ő témája az általános tarifális preferenciák rendszere. Ez a 2008-as rendeletnek a felülvizsgálata, mert 2013-ban lejár a 2008-as rendelet, és ezzel kell valamit tennünk. Az Európai Bizottság egy olyan döntést hozott, amely aktualizálja ezt a fontos témát, és hozzáigazítja a Lisszaboni szerződéshez is, mert hogy ez mostantól kezdve az általános jogalkotási eljárás témakörébe tartozik. Az INTA az illetékes, Stifler asszony pedig véleményt ír a témához. Köszönöm, elnök asszony, először is mielőtt Mielőtt bármi mást mondanék, tapsoljuk meg Eva Zsoli asszonyt, mert a születésnapja van ma. Je pouvais pas louper euh, l'occasion. Donc, euh, meg kellett, hogy ragadjam ezt az alkalmat, vagy lehetőséget. Ez egy fontos téma, kedves kollégák, nem akarok túl sokáig beszélni, de vannak azért olyan dolgok, amiket el akarok magyarázni. Ez egy stratégiai eh, eszköz az Európai Unió fejlesztési eszközei között. Eh, itt eh, arról van szó, hogy a fejlődő országoknak fenntartható fejlődést és jó kormányzatiságot szeretnénk biztosítani. Három preferenciarendszer létezik. Az első eh, az eh, hagyományos preferenciarendszer, amely eh, a legtöbb országra kitér. A második rendszer egy speciális fenntarthatósági rendszer, az SPG Plus, GSP+. Eh, ez minden eh, eh, érintett témára kitér. Az új rendelet az frissíteni akarja a létező rendeletet, és a preferenciális importrendszert azokra a fejlesztő, fejlődő országokra akarja terjeszteni, amelyek a legjobban rászorulnak, tehát a legalacsonyabb jövedelmű országokra. Ez egy nagyon fontos jogalkotási anyag, és ...116 országra terjed ki, illetve területre, eddig csak 80-ra terjedt volna ki. Három országcsoportot jelölt meg az Európai Bizottság, egy alternatív preferenciarendszert kíván bevezetni, aztán az Európai Unió tengeren túli területeit, illetve Ausztráliát és az Egyesült Államokat külön csoportba veszi, és aztán azokat az országokat egy harmadik csoportba, amelyeknek a világbank szerint a jövedelme magasabb egy bizonyos küszöbnél. A harmadik csoport országa. Au sujet de l'utilisation de l'index de la Banque mondiale. Nos, a e, világbank indexe alapján azt gondolom, hogy további feltételeket kellene meghatározni, mert ha csak a egyfőre eső GDP-t jelezzük, akkor penalizáljuk azokat a kis országokat, amelyeknek mégis magas a szegénységi szintje. Nagy, tehát én inkább a HDI-t, a humán fejlettségi indexet javasolnám. Ugyanakkor ennek a kritériumnak is vannak eh, nehézségei, de bizonyára önök is tudják, hogy eh, nagyon kemény tudományos és politikai vita zajlik eh, azokról a politikai jelzőszámokról, amelyek a fenntarthatóságát nézik a fejlődésnek gazdasági, környezetvédelmi és szociális szempontból. Franciaországban az elnök 2008-ban egy bizottságot eh, hozott létre Stiglitz úr eh, vezetésével, aki Nobel-díjas, és ott azt mondták, hogy Empirikus tanulmányokra van szükség, amely jobb módszertani megközelítést eredményez. Ami a GSP pluszt illeti, azt szerettem volna megkérdezni, vagy szeretném kérni a bizottságtól, hogy azonosítsa jobban azokat a testületeket, amelyek ellenőrző szerepet játszanak. Tehát egyfajta összehasonlítási benchmarkokra van szükség ide kell még venni az emberi jogi szempontú monitorozást is. Azt gondolom, hogy az Európai Bizottság javaslata elég jó javaslatnak nevezhető. Vannak nemzetközi megállapodások, amelyeket el kell fogadni a GSP plusz rendszerbe való belépés előtt, de én azt gondolom, hogy a meglevő javaslatokat kell, illetve megállapodást kell eh, feljavítani, eh, nem pedig a többi megállapodásnak a ratifikációjában reménykedni. A GSP plusz jelenleg élvező eh, országok, közép-amerikai országok, Peru már nem tartozhatnának ide, más országok pedig a jövedelmüket növelték, ez azt jelenteni, hogy gyakori monitorozásnak lennének kitéve ezek az országok, nem csak az Európai Bizottság, hanem a parlament részéről is. Ami pedig a kormányzás minőségét illeti, itt a tőkemenekülés, az adóelkerülés témáját kell figyelembe venni. Ez része egyébként a GSP nak Köszönöm eh, az Európai Bizottság szakértőinek segítségét. Ugyanazok az aggodalmaik vannak nekik is, mint nekünk. Nagyon konstruktívan együttműködtünk eddig, és szeretnék mindenkinek köszönetet mondani. Köszönöm. Akkor Keller asszony kap most szót. Thank you. Köszönöm szépen. Köszönjük Stifler asszony a jelentését. Mi a zöldek elég sok pozitív pontját látjuk a bizottsági javaslatunk, mint például a három besorolást továbbra is megtartották, és a tengeren túli gazdagabb területeket kivették belőle. Például, hogy a GSP pluszért lehet folyamodni bármikor, ez is pozitív fejlemény, de ennek ellenére vannak fenntartásaink. Leginkább az, Strifler asszony is rámutatott, hogy a jövedelmi kritérium használata, és ez az egyetlen kritérium jelenleg, amit használnak. Ezt valóban alkalmazni kell, ezen kívül, hogy a GSP valóban fejlesztési eszköz maradjon figyelembe véve az elérhető adatokat, a kedvezményezettek száma 176-ról kb. 80-ra csökkenne. Ez egy hatalmas csökkenés, úgyhogy az a kérdés, hogy ez a drasztikus csökkentés hasznot hajt a többi országnak. Természetesen a 35 tengeren túli gazdag állam kivétele nem akaszt minket, sőt azok is sem, akiknek van egy alternatív preferenciális rendszere, de a baj az, hogy van több olyan közép kategóriás ország, ami sem VTO-s megoldásokkal se máshogy nem tudja helyettesíteni a rendszert, és sokkal nagyobb tarifák sújtják most őket ez a kategória, hogy upper middle class lehet, hogy ö, nagyon emelkedettnek hangzik, de Namibia, Azerbajdzsán is, és Ekvador is ide tartozik. Ez azt jelenti, hogy ezeket az országokat belekényszerítjük szabadkereskedelmi egyezményekbe, pedig ezek önkéntes alapon kellene, hogy történjenek. A bizottság hatástanulmánya rámutat, hogy a haszonölvezőjének az új rendszernek nem feltétlenül a legkevésbé fejlett országok. Például Banglades 25 milliót veszít majd a reforma, ez a becslés, és úgy tűnik, hogy az OECD országok, amelyek már eleve fejlettek, a legnagyobb haszonélvezői a reformnak. Szerintem a GSP és GSP plusz reformok a legkevésbé fejlett országok hasznát kellene, hogy szolgálják. Mm. És még a bizottságnak a saját hatástanulmánya sem mondja ezt. Aztán a kritériumok használata egyetértek az ön javaslatával, mi szerint az emberi fejlesztési index használata jó lenne, de a második módosításban a kettes módosítás angol nyelvű verziója azt mondta, hogy figyelembe kell venni más releváns kritériumokat, például a versenyképességet és a jólétet. Nem tudom, ez egy fordítási eltérése, mert ez nem az, amit ön mondott ön a human developmentet említette, és ez nem ez. Úgyhogy ezt meg kellene vizsgálnunk, mert azt feltétlenül támogatjuk. Talán erre válaszolhatna. Ezen kívül lehetőséget teremt ez a reform arra, hogy a regionális integrációt támogassuk. Különösen a szarától délre eső országokban nagyon eltérnek a rendszerek. Úgyhogy most a régiót kicsit integrálni lehetne, és regionálisabb lehetne a megközelítés. Végül az első módosítót illetőleg nem tudjuk, mit jelent. Önt a besorolás aggasztja, vagy az aggasztja, hogy nincsenek benne azok az országok még, akik még nem részesülhetnek ebből, de esetleg majd jövőben. Köszönöm. Si, Madame Old. Köszönöm. Én is csak üdvözölni szeretném ezt a véleménytervezetet, és egyetértek azzal, amit az előző két hozzászóló mondott, arról, azzal kapcsolatban, hogy a humán fejlettségi indexet is vegyük fel E, a GNI jelzőszám mellé. Nekem egyébként a közepes jövedelmi országokkal kapcsolatban van egy problémám. Persze az jó, hogy a gazdagabb országokat kivesszük, még akkor is, hogyha egy szektortól függ a jövedelmük, de a közepes jövedelműnek e, tekintett országok közti eltérés is a saját kategórikáján belül is jelentős gyakran azért kerülnek ki, mert szabadkereskedelmi megállapodást vagy egyéb preferenciarendszereket írtak alá, és ezért kerülnek ki a rendszerből. Más országok pedig azért kerülnek ki a rendszerbe, rendszerből, mert több különböző kategóriába is eshetnek. A Dél-Afrikával, eh, Vámunióban lévő Namíbia és Botswana például eh, ott van a közepes jövedelmi országok között, ugyanakkor a humán fejlettségi indexük olyan, amely lehetővé kellene, hogy tegye számukra azt, hogy a GSP-be maradhassanak. Tehát azt gondolom, hogy a HDI, mint kritérium a közepes jövedelmű országok vonatkozásában különösen fontos. Az általános preferencia rendszer létének egyik értelme az az, hogy a fejlődést segítsük elő. A GSP plusz pedig egy különösen erős eszköz, amely a fenntartható fejlődés érdekeit szolgálja. Tehát én üdvözlöm azt, hogy az Európai Bizottság vonzóbbá akarja tenni a GSP plusz eszközt, de lehettek volna akár még ennél is ambiciózusabbak, mert úgy tűnik, hogy mindössze két olyan ország van, amely új országként jogosult lesz a GSP pluszra, hogyha kettő és fél százalékra vagy három százalékra emelnénk a bekerülési küszöböt, akkor az más országok bebocsátását is lehetővé tenni. Ez további ösztönzésként szolgálhatna eh, olyan eh, témák eh, kidomborítása az, mint az emberi jogok például. Emellett lehetővé tenni, hogy további termékekre térjen ki a GSP+, oly módon lehetne az érintett termék kört kitágítani, amely nem ássa alá az adott országokat, de mégis további tanúsítványjal látja el, a, igazolja a GSP plusz jogosultságát. Az Európai Bizottság egy kicsit megváltoztatta a szövegezést, illetve a kritériumokat, ugyanis a rendszeres és komoly nem fair kereskedelmi preferenciákról beszél, beleértve az nyersanyagokat is, és én azt szeretném tudni, hogy ez alatt konkrétan mit értett az Európai Bizottság. Köszönöm. Most pedig Najzer úr kap szót. Sok témát kell megtárgyalnunk, kérjük fogalmazó röviden. Köszönöm szépen, elnök asszony, Strifler asszonynak is köszönöm. Én úgy gondolom, hogy arra kellene koncentrálnunk, hogy mit jelent a GSP, és ez egy fejlesztési eszköz. Így aztán üdvözlöm azt, hogy azok a kritériumok, amelyek alapján a támogatást, a fejlesztési segélyeket adják, ezek védelmet élveznek. Például az emberi jogok védelme, az átlátható kritériumok lefektetése a fenntartható fejlesztésnek az alapvető köve. A GSP-nek az az alapelve, hogy a legkevésbé fejlett szegény országokat támogassuk, olyan országok, mint India és Kína. Miért vannak még mindig ezen a listán? Szerintem egyértelmű üzenetet kellene már küldenünk, különösen India esetében, amelynek a világon a legfejlettebb űrkutatási programja van, gondolom, hogy ezt nem tudjuk megértetni a saját adófizetőinkkel, hogy miért támogatjuk. Úgyhogy ilyen országok esetében csökkenteni kellene a támogatásokat. Végül azt, hogy józan adópolitikát folytassunk az államokban, ez fontos, mint ahogy az adómenedékek felszámolása, ez is nagyon fontos, és a DEVE mindig is kellene, hogy ügyeljen erre. Köszönöm. Merci. Nincs a mikrofonja az elnök asszonynak. Thank you, Mrs. Chairman. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a megjegyzéseket. A legfontosabb kérdéseket feltették, hölgyeim és uraim. Nagyon összetett ez a kérdés. Pontosan ezért kérem, hogy nézzenek rám. Összeállítottunk egy információs csomagot, remélem, hogy ez segít önöknek, hogy végignézzék ezeket a nagyon összetett kérdéseket, és elősegítheti ez a vitát is. Ezt az információs csomagot majd frissítjük, a kérdéseket és válaszokat is az önök által most felvetett kérdések alapján. Köszönöm szépen az időközi jelentést, amelyet Strifel asszony készített elő, és köszönöm, hogy támogatják a, azt, hogy elsősorban a szükség alapján ítéljük oda a GSP Plus-t néhány dologra szeretnék kitérni, amit most hallottam. Szeretnék néhány dolgot tisztázni. Először is ne tévesze meg önöket a számok tömkelege. Nagyon sokan azt mondták, hogy hatalmas változás történik, amikor 176-ról 80-ra csökkentjük a kedvezményezetek számát. Ha jobban megnézzük, hogy mely kedvezményezeteket eh, veszítik el a preferenciális eh, lehetőségeiket, akkor összesen 12 országról van itt szó, 12-ről mindössze. Az összes többi más módon bilaterális egyezményekkel juthat hozzá az EU piacaihoz, amelyek még kedvezőbbek is, mint a GSP, vagy a magasabb jövedelműek kategóriájába kerültek, és nyilván egyetértenek velem, nem ez a célcsoport. Eh, amelyet segíteni szeretnénk, mint Szaudarábia, Brunei, Omán, Katar és hasonlók. Ez a legfontosabb mondani valam. A második az, hogy a hatástanulmány két dologra világított rá. Először is az LDC-k eh, egy helyben állnak. Ez mit jelent? Mivel a célkitűzéseink folyamatosan csökkennek, az LDC-k elesnek az exportról akkor, hogyha nem teszünk értük valamit. Tehát a legkevésbé fejlett országoknak, hogyha a tekintetében, hogyha a GSP-t nem vizsgáljuk felül, akkor több százmilliós milliós exportot veszítenek el az e-, e, EU viszonylatában. Az első feladatunk tehát az, hogy a legnagyobb szükségben lévőket segítsük, és hogy ők gyakorlatilag egy, egy, egy álló helyzetet érjenek el. Ez igen nagy mértékű kihívás. A leg, legtöbb alacsony jövedelmű ország eh, eh, ke, részesül majd ebben a kedvezményből Bangladesh kivételével. Ez pedig összekapcsolódik egy másik elemmel, amit önök említettek, a GSP plusszal. Hogyha ezt ki akarjuk teljeszteni, például olyan országokra, mint Pakisztán, vagy a Fülöp-szigetek, akkor ők sokkal nagyobb versenybe kerülnének a legkevésbé fejlett országokkal, mint Banglades. Ez nem felel meg az európai elveknek, a, és nem mondhatjuk azt, hogy a bangladesi import nem lesz versenyképes. Ez a legfontosabb kérdés, hölgyeim és uraim, hogyha a preferenciákat nem jó helyre irányítjuk, akkor a legkevésbé fejlett országok veszítenek ezért csökkentettük a kedvezményezett országok számát. Köszönöm szépen, Folytatunk. el, mondja az elnök asszony, Stifler asszony következik. Euh, euh, je suis... Két másodperc erejéig euh, rabolnám a figyelmüket. Keller asszony számára egy pontosításom van, nem tudom, hogy itt esetleg egy fordítási hiba történt-e, mert gondolom az angolra figyelt. A második módosító az egy általános jellegű de itt tényleg általános dolgokról van szó, később megbeszélhetjük, hogy, hogy mi volt esetleg a félreértés oka. Je vous rappelle que la vie va être euh, votée le 20... Nos, erről 24-én, január 24-én szavazunk, január 6-án 5-ig lehet a módosítókat benyújtani. Megyünk tovább. Hetes napi rendőpont pont következik. Az Európai Bizottság 2012-es munkaprogramjának az ismertetése, és Georgieva asszony érkezik éppen. Donc je souhaite la bienvenue dans notre commission. Üdvözlöm Georgiev asszonyt a bizottságunkban, aki most ismertetni fogja nekünk a 2012-es munkaprogramot, Európai Bizottsági munkaprogramot, csak úgy, mint az ECO főigazgatóságnak a stratégiai műveleti programját. A május 25-én volt egy előzetes vita, és november 15-én fogadta el a kollégium a, ezt a jelentést. 2012-es év különösen fontos lesz, mert egy önkéntes testület is felállításra kerül eh, európai szinten, olyan önkéntesek eh, csoportja, amelyek, akik eh, reagálhatnak mindenfajta humanitárius válság helyzetekre, ehhez pedig szükség van egy rendeletre is illetve annak felülvizsgálatára, és erről az Európai Bizottság tagja már beszélt itt a körünkben. Megtudjuk, hogy szerepele vagy sem a munkaprogramban ennek a rendeletnek az elkészítése. Ugyanígy érdemes kitérni a több éves munkaprogramra, amely 2014-től fut, és amelyben szintén szeretnénk tudni, hogy mi lesz a szerepe a fejlesztéspolitikának. Reméljük, hogy a jövőben is nyitott módon fogunk egymáshoz viszonyulni, viszonyulni és beszámol beszámol nekünk a 2011-es programnak a megvalósításáról is, valamint egyéb aktuális eseményekről is. Georgia asszony, megszadom meg a szót. Madame la President, honorable members, euh, Tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim, elnök asszony! Nagyon örülök, hogy megint itt lehetek önökkel, és különösen annak örülök, hogy Zsoli asszony születésnapján fel tudom köszönteni. Sok boldog születésnapot, és remélem, hogy legalább még 60 évig köszönthetjük, és legalább olyan jó egészségnek örvend, mint eddig. Azért vagyok itt, hogy egy általános áttekintést adjak a bizottság munkaprogramjáról, különösen a változtatásokról, és a 2012-es munkaprogramot is ismertessem, illetve a 2012-es ECOS stratégiánkról beszámoljak. 2011-2012-es programot, illetően öt eleme van, és szeretnék külön beszámolni róluk. a legfontosabb prioritás az idén és jövő évre jogalkotás szempontjából az EU katasztrófa reagálási kapacitásának a fejlesztése. A polgári védelmi jogi eszközöket, illetve a pénzügyi támogatási eszközöket átvizsgáltuk, hogy a katasztrófa reagálási erőket erősebbé tegyük, és hogy a felkészültséget és a megelőzést fokozzuk, hogyha ö, csökkenteni akarjuk a humanitárius költségeket a jövőben. Az EP támogatta ezt az elképzelést, a Gardini jelentés szeptemberben fogadták el a plenárison. A jogalkotói javaslatainknak a filozófiájával egyetértettek. Hatékonyság, átláthatóság és hatásosság mind az EU-n belül, mint azon kívül, ez a fő célunk. Jelenleg adhok elkötelezettségei vannak a tagállamoknak, mi önkéntes, de kötelező érvényű elkötelezettségeket szeretnénk, hogy azonnal tudjunk reagálni katasztrófa esetén a jogalkotási javaslatokat nem sokára, remélhetőleg még december vége előtt elfogadjuk, és így a jogalkotási folyamat a tanácshoz és a parlamenthez juthat. Másodszorban a humanitárius segélyek összefogása uniós szinten. Volt egy időközi értékelés, A közleményt 2010. decemberében adtuk ki, ezt erre vonatkozóan, és azt hiszem, hogy Striffer asszonynak a saját kezdeményezésű jelentése, amelyet a parlament januárban fogadott el, nagyban hozzájárult a munkánkhoz. Májusban a tanács elfogadta a következtetéseiben a négy prioritási területet, amit ajánlottunk, és a humanitárius segélyek odaítélése a humanitárius elvek figyelembevételével történik majd másodszorban. A hatékonyság fokozása azáltal, hogy jobban összefogjuk a tagállamok tevékenységét, figyelembe véve az elhúzódó válsághelyzeteket is. Harmadsorban elköteleztük magunkat Pibalks biztos úrral együtt, hogy gyakorlatban demonstráljuk, hogy a rehabilitáció, az újraépítés mit jelent, különösen az bonyolult helyzetekben. Elefántcsontpartot illetően nem régen az átmeneti partnerséget, tranzíciós partnerséget valósítottuk meg, amelynek az a célja, hogy egy csomagban kezeljük a problémákat egy olyan országban, ahol a válság mély nyomokat hagyott. És végül a nemzetközi segényújtó akciókban az EU aktívan részt vegyem, hogy az ENSZ-el együtt működjünk, és új donorokat kutassunk fel, Brazília, az Arab Liga, Törökország, ők mind nagyon értékes hozzájárulást adnak a munkánkhoz. Önök föltették a kérdést, mi szerint hogy lehet, hogy a munkaprogramban nem, való, nem jelenik meg a humanitárius segély. Azért, mert amikor áttekintettük, akkor úgy gondoltuk, hogy 2011-ben lesz az áttekintése, de aztán arra következtetésre jutottunk, hogy konzultálnunk kell, jobban elő kell készítenünk ezt az elemzést. Nem kell sietnünk, mert a jelenlegi érvényes jogszabály még nem jár le, nincsen határideje, úgyhogy mivel az intézmények átalakulóban vannak, a külszolgálat megvalósult. a polgári védelem és a humanitárius segélyek jobban összefog, összefoglalódnak egy témakörben. Ezért mi azt szeretük volna, hogyha nagyon mélyreható elemzést végzünk. Őszinte legyek, leszek önökkel. Mi akkor éreztük a nyomást, amikor arról volt szó, hogy esetleg a humanitárius segélyek területén nem boldogulunk. Ez már nem valós fenyegetés, nem torlódnak ezek a problémák, ezért aztán már nem sürgős az, hogy megoldjuk ezt a kérdést, ezért ez a nyomás már nem nehezedik ránk, úgyhogy időt szánunk rá, és átfogó konzultáció alapján átfogó értékelést végzünk úgy, hogy tudjuk, hogy az hosszú távú lesz majd, és erős program. A harmadik prioritásunk az Európai Önkéntes Humanitárius Segélyszervezet. 2010-ben hiányosságokat azonosítottunk be az önkéntes testületet illetően, például az önkéntesek kiválasztásában, kihelyezésében és képzésében idén és jövőre kísérleti projekteket indítunk be, amely megdefiniálja azt, hogy mi legyen ennek a testületnek a célja, és mi ne legyen a célja. Úgyhogy a bizottság 2012-es munkaprogramjába illesztve majd teszünk egy javaslatot jövő év közepére, hogy jogalkotási folyamatba kezdjünk, és én úgy gondolom, hogy most az a feladatunk, hogy az önkéntesek szerepét fel kell mérnünk, és hogy hogyan vehetjük igénybe a hozzájárulásokat. Negyedsorban az élelmiszer segély konferencia. Újra tárgyaltuk ezt az egyezményt, és nagyon örülök annak, hogy beszámolhatok róla, hogy hat tárgyalásunk volt az idén. Néha igen kemény tárgyalások. Most ezek a tárgyalások lezárultak, és ezt az egyezményt most átmentettük a 21. századba. Úgyhogy a parlament segítségével remélem, hogy aláírhatjuk, ratifikálhatjuk az élelmiszer segélyegyezményt. Hogy a lehető leghamarabb a gyakorlatban is működjön. Ötöt sorban. Az idei nagyon jelentős volt számunkra, hiszen a következő több éves pénzügyi keretet előkészítettük. Én egy milliárd eurónyi éves keretet javasoltam, 30 milliót a humanitárius testületre, 65-öt polgárvédelemre, 915-öt pedig humanitárius segélyekre szántam, illetve van egy 220 milliós, de később lehet több mint 350 millió szükségállapoti készen léti tartalékot képeztünk. Ez nagyon fontos, hogy legyen egy ilyen tartalék, mert azt látjuk, hogy a természeti katasztrófák egyre gyakrabban fordulnak elő, egyre összetettebb kihívást jelentenek az egész világon tapasztalható összecsapások. Ezért aztán, hogyha stabilitást akarunk teremteni, akkor a humanitárius területen meg kell őriznünk a vezető szerepünket. Nagyon örülök annak, hogy elmondhatom, hogy jól fogadták a javaslatainkat. Először is szavahihető volt, nem csak, hogy előkaptunk számokat, hanem ki is dolgoztuk. Ezen kívül nagyon jók a hatékonysági mutatóink és az alapok felhasználásának hatékonysága. Ami az auditálást illeti, kitűnőek az eredményeink minden évben, mégpedig azért, mert az alkalmazottaink nem csak Brüsszelben, hanem helyben is elvégzik a munkát, és az állampolgáraink fülei és szemei. Végül Hagy számoljak be a működési stratégiánkról. Két éve vagyok biztos. Egy dolgot biztos, hogy megtanultam, ez pedig az, hogyha egy válságot nem, egy válság során nem avatkozunk be, biztos, hogy azt fogják felróni, és az összes többi segítségre nem emlékeznek. Úgyhogy nagyon komolyan kell vennünk mindig figyeljük, hogy hol van válsághelyzet, és felkészültségi módban üzem, üzemelünk 24 órában és 365 napban. Most az Afrika szarvánál levő válságra koncentráltunk, a Sahel övezeti katasztrófára, Szudánra és Líbiára. 2012-ben a stratégiában ...36 országban tervezzünk beavatkozást. A legnagyobb humanitárius beavatkozás a jövőben, de ez csak a mai terv, lehet, hogy ez megváltozik, De úgy látjuk, hogy Szudán lesz a legnagyobb. A kongói köztársaság, a palesztin területek, Sahel és Afrika. A finanszírozás több, nagyobb része valószínűleg 52%-ban Szaharától délre eső államokra folytatódik majd. A költségvetés 10%-át kockázatcsökkentésre fordítjuk majd, és a finanszírozás egy részét, a 15%-át az elhúzódó válságokra fordítjuk. Ezek olyan válságok, amelyekkel nem szembesülünk naponta a tévében, de ennek ellenére vannak szenvedő alanyai. És szükségük van a támogatásunkra. Az újraépítés, a segélynyújtás az elhúzódó válságban nagyon fontos, ha ezt nem tesszük meg, akkor pénzt ölünk olyan tevékenységekbe folyamatosan, amelyek nem kínálnak szebb jövőt az embereknek. Úgy tudjuk, hogy ez nem könnyű, de mégis figyelnünk kell erre. Üdvözölném, hogy a DEVE meghallgatást tart majd pontosan erről a területről 2012. áprilisában. Végül lenne egy meghívásom a DEVÉ szakbizottságnak. Jövőre emlékezzünk meg az ECO fennállásának 20. évfordulájára. Megragadnánk ezt a lehetőséget arra, hogy kevesebbel többet tegyünk, jobban működjünk. Úgyhogy meghívnám a parlamenti képviselőket, a parlamentet, legyenek a partnereink az ünneplésben és az erőfeszítéseinkben, a humanitárius munkavégzésben. Köszönöm. Merci beaucoup. La parole est maintenant à monsieur. Köszönöm. Görens úrnak adom meg a szót. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Én kicsit késtem, eh, és eh, lehet, hogy olyan dologra kérdezek rá, ami, amiről szó volt. Eh, beszélt az önkéntesek szervezetéről, és ezzel kapcsolatban az a kérdésem, hogy volt-e már eszmecsere a témában a Concorddal, vagy egyéb olyan társaságokkal, amelyek ilyen önkéntes szervezetekkel, szerveződésekkel. Nem akarunk ugyanis konkurenciát létrehozni, tehát beszélgettek-e, volt-e eszmecsere? Gyakorlatilag erre szeretnék rákérdezni. Ah, Madame Stifler. Stifler asszony következik. Nekem több kérdésem is van. Lehet, hogy elhangzott rá válasz Eh, illetve van olyan köztük, amelyre már elhangzott a válasz. Eh, eh, Párizsban volt egy humanitárius konferencia, amelyet francia külügyminisztérium szervezett, és amelynek egy nemzeti stratégia kell, hogy legyen az eredménye, humanitárius konszenzus kialakítása kell, hogy kialakuljon. Sajnálatos módon ez nem mindig így van. 27 tagú humanitárius konferencia, eh, ez olyan modelle, amely követhető, és egy ilyen eh, esemény, egy ilyen konszenzus eh, kialakítható, fenntartható-e. Aztán van még egy kérdésem a Szíriával kapcsolatos témában. Erre egy kicsit ön már kitért. elnézést. Kenyával kapcsolatban, ott jártam a közelmúltban. Nagyon sok pénzt fektettünk be a száraz vagy félsivatagos területekben, az ECO legalábbis, és a régiónak a kormányai nem érdeklődnek annyira a téma iránt, nem tesznek meg mindent, talán amit lehetne. Ez egy hosszú távú válság, a szárazság. Egyértelmű, hogy a fejlesztési segély és a humanitárius segély között ott egy kiegészítő, komplementer szerepet kell felállást kell megtalálni. Itt kell arra jönni a szó. Köszönöm szépen. Én is kapcsolódnék a, vás, a katasztrófa felszámolásra, és sokkal gyakorlati szinten a következő e, pénzügyi perspektíváról, az MFF-ről ön szerint ezt a kapcsolatot hogyan lehet meg megmutatni a pénzügyi eszközben? A második kérdésem pedig a klímaváltozásra vonatkozik amely egyre erősebb hatású, és nagyon sok katasztrófa ezzel kapcsolatos. El tudnám magyarázni, hogy a klímaváltozásnak ezt az aspektusát hogyan építi bele a jövő évi javaslatba. Végül pedig nagyon egyetértek azzal, hogy ön a megelőzésre koncentrál. Um, Used at least, if not prevented from happening. Láthattuk, hogy Kenyát és Szomáliát illetően csak csökkenteni tudtuk a katasztrófát, nem tudtuk megakadályozni. La euh, Merci, Madame le Président. Uh, nem csak a civil szférával beszéltünk a humanitárius testületben, hanem bevontuk őket a tervezésbe ezért folytatjuk ezt a kísérleti projektet együtt a Mentsük meg a gyerekeket szervezettel és a Vörös Keresztel és további önkéntes szervezetekkel is, mert egyáltalán nem szeretnénk olyan célra pénzt fordítani, amit már mások elvégeztek, hanem olyasmire szeretnénk, amit még el kell végezni. Mostanáig két nagyon egyértelmű részt határoztunk meg, láttunk meg. Az egyik a felkészültség és a megelőzés. Nagyon sok civil szervezet aktív szerepet válasz, vállal a válaszadásban, de nagyon kevésnek van képessége arra, hogy a megelőző eszközeiket bemutassák úgy, mint az újraerdősítést, a fenntarthatóbb mezőgazdaságot, vízgazdálkodást, de hogyha ezt a közösségi szintre lebontjuk, és visszatérnék arra e, a pontra, ahol a klímaváltozásról beszéltünk, a második rés hiány pedig azok az erőteljes e, válságkezelési, sürgősségi helyzetkezelési képességek, mindaz a civil szervezet, talán a e, határok orvosok nélkül, illetve a vöröskereszt kivételével mindenki arról panaszkodik, hogy ha szükséghelyzet van, akkor nagyon kevés ember áll rendelkezésre, akik képesek ezeket a helyzeteket kezelni. Ezek tehát olyan rések, amelyeket az új humanitárius testületnek kezelnie kell. A képzés is az az érzésem, hogy sokkal egységesebb, egyszerűsítettebb képzést kéne rendelkezésre bocsájtani, amelyel az önkéntesség szintjét emeljük azokban az országokban, ahol ez eh, nem elégséges. Ahogy önök is tudják, itt Európában nagyon sokat teszünk az önkéntesség ter- ter- területén. Minden évben 100 millió európai ajánlja fel önkéntes munkáját, de ez nem olyan, nem, nem, nem egységesen oszlik el a tagállamok között. Vannak olyan országok, ahol az önkéntesség aránya 40% vagy a, fölött, a fölötti, más országokban pedig 10% alatt van. Az én országom Bulgária ez utóbbi kategóriába e-, esik, nálunk 6% ez az arány Tudják önök is, hogy a régi kommunista országokban kötelezően kellett önkénteskedni, e, és ez persze e, ellenállást teremtett. Én életemben először engem önkéntesen bejelentettek e, egy munkára akkor, amikor első éves egyetemista voltam, és még mindig fájdalmas emlékeim van, vannak a rettenetes munka körülményekről. Gyakorlatilag rabszolgamunkát végeztünk és ennek az volt az eredménye számomra, hogy e, egy élelmiszerfeldolgozó üzemben dolgoztam, az volt a következménye, hogy soha többet nem, nem jutam hozzá ahhoz az élelmiszerhez, amelyet ez a gyár termelt. Viszont megtaláltam a, annak a módját, hogy hogyan kell elkerni az önkéntességet oly módon, hogy sportoló lettem. A kérdés tehát az, hogy miként tudjuk elérni az ilyen országokban aminek ilyen rossz az öröksége, az önkéntesség kultúráját, és hogyan tudjuk ezt a e, szolgáltatást e, átadni nekik az egész európai társadalomban. Stifler asszonynak azt szeretném mondani, hogy nagyon-nagyon hálás vagyok Franciaországnak azért, Zsüpé miniszternek a konferencia megszervezéséért, mert ez azt jelezte, hogy még ilyen súlyosan, súlyos gazdasági válságban is mi európaiak lehetőséget és időt teremtünk arra, hogy értékekről, etikáról, elvekről beszélhessünk. Ezt a konferencia megerősítette a francia elkötelezettséget az iránt, hogy a humanitárius segítséget tovább folytassák. Az önajánlását úgy, vesz, úgy veszem, amint, hogy önök részt vesznek a 20 éves megemlékezéseinkben, és elősegítenek a humanitárius segély, segítség iránti tudatosságot fe, e, fele, feleleveníteni. Ami Kenyát életi, önnek igaza van. Az ECO-ban folytatunk egy kísérleti programot a katasztrófa hatások csökkentésével. Kenya esetében a halálozási arány, valamint és az akut éhezési, alutápláltsági arány gyerekek között kétszer alacsonyabb volt, mint Kenya többi részében, nagyon egyszerű intézkedések következtében, amelyet um, szárazság enyhítési területen vezetek be. A kérdés tehát az, hogy hogyan lehet, hogy ezeket a példákat nagyobb léptékben bevezetni kormányzati szinten, kormányzati eszközökkel. Pibax biztos nagyon fontos kezdeményezést indított, Afrika szarvának ellenállóságát növelendő, amelyet mi támogatunk, és azt gondoljuk, hogy ez lehetőséget teremt arra, hogy megnöveljük ennek a nagyon sérülékeny területnek az ellenálló képességét. Ezt meg kell tennünk a világ más részeiben is, amelyek sérülékenyek, kitettek a természeti katasztrófáknak. Ez pedig teljesen megfelel a rehabilitációs programunknak is. Keller asszonynak a következőt válaszolom. Nagyon elkötelezettek vagyunk az MFF területén, hogy, hogy láthatóvá tegyük ezt az ellen, ellenállóság növel, növelést. Ön azt kérdezte, hogy ezt hogy lehet elérni oly módon, hogy célokat határozzunk meg, amelyeknek elérésével nagyobb eredményt érünk el. Hiszen minél kevesebb a hatás, annál nehezebb a fenntartható eredményeket elérni. Az én értelmezésemben én jobban örültem volna egy pénzügyi eszköznek fejlesztési területen, amelyet különösen arra alakítottak ki, hogy rugalmasabb legyen, és megfeleljen a, a humanitárius eszköznek kon, folyamatosságában. Hadd magyarázzam, hogy miről beszélek. A humanitárius pénzkihelyezések gyorsak. Nagyon gyorsan tudjuk ezeket átutalni. Miért? Azért, nem, mert nem a kormányoknak utaljuk a pénz, pénzeket, hanem, ki, bevá, hanem bevált partnereknek, akik bebizonyították, hogy képességük van arra, hogy egy adott helyen ezt az eszközt felhasználják. De amint az életmentő szakasz lezárult, vissza kell lépnünk, és hogyha nem elég nagy a biztonság, akkor a fejlesztés nem éri el a cél, célját. Örömmel láttam volna egy olyan pénzügyi eszközt, amely gyors kihelyezést tesz lehetővé, e, más szóval, amely arra kényszerít minket, hogy ezt a kettőt összekapcsoljuk. Hogy ez vajon megtörténik, azt még nem, nem tudhatjuk, már tettünk rá ajánlást, de az a kiinduló pontunk, hogy kötelezzük el magukat a konkrét eredmények iránt, a rehabilitáció és a fejlesztés terén, és e, aztán számoltassuk el a szervezeteket és ezzel eljutottunk a klímaváltozáshoz, hiszen ez nagyon hasonló kérdés. Itt azt próbáljuk elérni, hogy a munkánkat érdekképviseletként használjuk fel mások számára, hiszen mi, mi vagyunk az átvevőik annak a klímaváltozás romboló hatásának, hiszen a az időjárási válságok hatásával mi is szembesülünk, ezért erkölcsi kötelességünk az, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy ehhez alkalmazkodni kell, hogy fokozni kell az ellenálló képességet, és meg is tesszük Európán belül. Minden egyes rendeletben, amit mi elfogadunk, azt szeretnénk elérni, hogy ne legyen ez katasztrófának kitett van a katasztrofának egy olyan oldala, amelyet, amelyben ezzel szembesültünk. A siker sajnos csak akkor várható, hogyha globális egyetértés keletkezik, születik, és ez nem könnyű feladat. Európa Európának csak azt mondhatom, hogy nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy abba a helyzetbe kerüljünk, hogy mások gyengeségével, gyengeségére hivatkozva ne tegyünk semmit. Thank you. The floor is now for... Köszönöm szépen. Most pedig Noizer úrnak adnám meg a szót. Köszönöm szépen, biztos asszony. Nagy örömmel hallgattam, mert az a benyomásom, hogy amit ma bemutatott nekünk, az egyfajta időközi beszámoló az ön tevékenységéről. Egy olyan egyenleg, amely még folytatódik két évig, és két év munkáját mutatja, azt mutatja, hogy konzekvensen dolgozik, és perspektívái vannak a jövőre nézve is. Nagyon örülök annak, hogy a válságkezelésben két aspektust, a prevenciót és a folyamatos utánpótlást, mint például említett elefántcsontpart helyzetét, nagyon fontosnak tartja, ugyan ez érvényes egyébként Afrika déli csücskére is. Úgyhogy annak is arról, hogy Palesztinát említette. A több éves pénzügyi keretet illetően a humanitárius segély, a katasztrófák elhárítására adott segély, illetve az önkéntes hadtestnek a segítése nagyon fontos, csak az arányok, hát ezt majd a gyakorlat kialakítja. Jónak tartom azt, hogy van egy vésztartalék, amely nagyobb értéket képvisel, és hogy a fel nem használt pénzeket a következő évre átviszik. Én úgy gondolom, hogy ez hanyabbá teszi a segítségnyújtást, és a számvevőszék is kihangsúlyozta ezt, mint pozitívumot. Az én kérdésem egyrészt arra vonatkozik, ahogy ön is mondta, elég sok a koordinálási feladata. a többi donorral, az arab államokkal, Brazíliával, Kínával. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos munka. Mert az EU-ban mindig azt hisszük, hogy mi vagyunk a katasztrófa segélyező központja, és a többi országról elfeledkezünk. Ez a koordináció a jövőben hogy fog kinézni? Másodszorban én úgy gondolom, hogy mi önt itt ebben a szakbizottságban nagyon támogatjuk. A parlamentben gyakran úgy érzem magamról, talán mások is, hogy egy egyedülálló harcos vagyok. Jó lenne, hogyha kicsit támogathatnánk. Kérem, mondja, hogy milyen labdát passzoljunk le önnek ahhoz, hogy ezt be tudja lőni a hálóba, ahhoz, hogy jó eredményeket érjünk el. Köszönöm. Newton Dunn, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Et bon anniversaire aussi, comme tout, comme tout le monde le dit. Köszönöm szépen, elnök asszony, és boldog születésnapot. Um, ön beszélt az humanitárius segéd, segédeszköz felülvizsgálatáról, és azt mondta, hogy teljes hatástanulmány készül de ezt jól, jól e, e, elrúgták bele a nézőtér közepébe. Valamiféle remény sugárt tudna nekünk nyújtani, biztos asszony? Madame de Kaiser, vous avez la parole. De Kaiser asszony. Présidente, Madame la commissaire, vous avez déjà partiellement répondu aux questions que je me posais à propos du lien. Elnök asszony, ő már érintette azt a kérdést, amit én fel akartam tenni a sürgősségi és egyéb típusú segélyek között, abban a tekintetben, hogy Szomáliában és Kenyában láthatjuk a kapcsolatot, ami azt jelenti, hogy van szükség esetén e, rendelkezésre álló segély, de vízkezelési segély is, azonban ezeknek az országoknak az irányítása nem igazán felel meg a helyi közösségek többi irányításának. Ön szerint miként vállalják fel a pénzeszközök hozzájutásához való nehézségeket? Például az a, az a pénzeszköz, amelyet az adott országnak szántak, ahhoz a lakosság nagyon nehezen jut hozzá. Hogyan foglalkoznak ezzel a kérdéssel Szomáliában, hogy mondjak egy másik példát. És ami pedig a nagyon összetett politikai helyzetet illeti, hogyan próbálják e, e, a pénz hozzájutásának gondját megoldani, és ami a kong- kongói köztársaságot illeti, röviden előre kell gondolkodni, vajon önök gondolkoztak-e arra, hogy milyen típusú e, segélyre lesz szükség akkor, hogyha ott humanitárius válság következébe. Köszönöm szépen. E, Georgia asszonyi a szó, parancsoljon. Uh, Köszönöm szépen. Nyilvánvalóan észben tartjuk, legalábbis én, hogy öt évre szól a hivatalom. Két év telt el, Bizonyos értelemben ez félút. Így aztán egyértelművé kell tenni, hogy mi még a célunk a fennmaradó időben. Volt egy ötletbőrzénk a kabinetemben, ugyanezt a témát illetően, amit említett. Ha realisták vagyunk, akkor úgy tájékoztattak, hogy az elmú, hogy a legutolsó évben, az hivatal legutolsó évben egyszerűen nem lehet új kezdeményezéseket megvalósítani, mert így működik a politika rendszere. De két év az még sok idő. És én elhatároztam, hogy a prevencióra és a költségcsökkentésre nagyobb hangsúlyt helyezünk, arra, hogy a segét és a fejlesztéseket összekössük, hogy a problémákat beazonosítsuk, és hogy új donorokat találjunk. Hát hogyan? A legfontosabb az ENSZ ebből a szempontból. Alapvetően bármit, amit teszünk az ENSZ érdekében, az azt is elősegíti, hogy új donorokat kapjunk. De ugyanakkor kell, hogy saját kezdeményezéseket is tegyünk. Kínával tárgyalunk, Oroszországgal, Törökországgal, és az Arab Ligával is szeretnék tárgyalni. Egyetlen célkitűzésünk van, hogy biztosítsuk azt, hogy egyetértünk. A humanitárius munka nem a politikai munka. Mindenki ugyanazon a módon végez humanitárius tevékenységet. Mindenki ember, mindenkinek együtt kell működni a másikkal, segíteni kell azokon, akik leginkább rászorulnak, mert ez a helyes. És természetesen azért is, mert stabilitás teremtés, ez mindenki használt szolgálja. Nagyra tartom az ajánlatát, köszönöm. És azt hiszem, hogy a parlament eddig tulajdonképpen kivételesen segítőkész volt számunkra. Minden fontos témában a parlament vagy együttműködik velünk, vagy már meg is előztek minket. Például a katasztrófa kezelési erőket illetően, a humanitárius segélyek nyújtásában, a katasztrófa sújtott területeknek adott segélyek területén. Tehát igazából ez az üzenetem, hogy folytassák a munkájukat. Ez nagyban hozzájárul a mi munkánkhoz. Ha van konkrét kérésünk, akkor majd visszajövünk, és azt mondjuk, hogy kérem, segítsenek. Azt a kérdést illetően, hogy még a hivatalom alatt befejezzük ezt a munkát, igen. Nagyon óvatos elemzést végeztünk, amikor megkezdtük ezt a munkát, és amikor úgy döntöttük, hogy elhalasztjuk. Amikor megkezdtük, akkor aggasztott minket az, hogy a pártatlanság és a függetlenség hogyan biztosítható a humanitárius segélyek odaítélésében ezért aztán erről felgyorsítottuk a tárgyalásokat. Most már ezt a kockázatot kiiktattuk, úgyhogy itt az ideje annak, hogy elgondolkozunk kicsit, hogy az új jogszabályt jól átgondoljuk. Holisztikus lesz, mindent figyelembe vesz, a közösségeket, a politikai részt, mindenkinek az érdekeit, úgyhogy ezért tart kicsit tovább. De itt az ígéretem. Nem köszönök le a hivatalomból addig, amíg el nem végezzük ezt a munkát. És egyébként nem akarom magam még egyszer jelöltetni, ezt hozzáfűzöm. A hozzáférést illetően. A humanitárius segélyek esetében két feltétele van. Az egyik, hogy nagyon szükség legyen rájuk, alapvető szükséglet legyen, és a második, hogy elérhessük azokat, akiknek szüksége van rá. A második kritérium a világ bizonyos tájain nem is egyszerű. Úgyhogy mit teszünk? Három dolgot teszünk. Először is együttműködünk olyan partnerekkel, akik már sikereket értek el abban, hogy segélyeket nyújtsanak olyan területeken, amelyek nagyon veszélyeztetettek. Például Szomáliában. Ez egy ez egyszerűen most már minden a Vörös Keresztől függ ott. 16 szervezet, Hogy, hogy tisztázzam. Tehát Szomáliában Irakban al ellenőrzése alatt, nem? Most? Akkor. al 16 nemzetközi szervezetet kitett az országból, köztük a legjobb partnereinket. Ez azt jelenti, hogy pontosan akkor nem fértek hozzá segélyekhez, amikor szükségük volt rá. A Blue Night illetően gyakorlatilag nem férnek hozzá a humanitárius segélyekhez. Ami a mi csapatunkat illeti. Nem támogatjuk azt, hogy határon átnyúló segítséget nyújtsunk. Nem szeretjük az adófizetők pénzét kidobni az ablakon, anélkül, hogy tudjuk, tudnánk, hogy valóban felszívják-e azt. Úgyhogy Amikor nincs hozzáférési lehetőség, akkor mi sem adunk segélyt. Ez az első dolog, hogy olyan szervezeteket támogatunk, amelyek már megoldották azt a problémát, hogy elérjék a szükséget látókat. Ezen kívül nyomást gyakorlunk a kormányokra minden lehetséges eszközzel, hogy hozzáférést biztosítsanak harmadsorban. Segítünk azokon, akik menekültként elhagyhatták az érintett területeket. Ez nem egy szép kép, de emlékeztet minket arra, hogy miért elfogadhatatlan az, hogy hagyjuk, hogy bizonyos államok kudarcot valljanak. Bárhol a világon, és Szomália egy ilyen kudarcot vallott állam. Igen, mi képesek vagyunk arra, hogy az embereknek segítsünk. Néha kevésbé, néha jobban, de tudunk segíteni. De a humanitárius segélyezés nem végleges megoldás a problémára. A probléma alapvetően az, hogy az állam kudarcot vallott. Ahhoz, hogy ezt megoldjuk, átfogó megközelítés kell. De Kaiser asszony? Yes, but if I have an agreement, I ask the, the... Jó, ha egyetértünk, akkor szót kérek. Just un point. Vous... Csak egy kis kérdés. Ön azt mondta, hogy a, a, kék, a kék kérdése, ez tényleg el, e, elszomorító. Van egy új nagykövetünk Kártumban, és van egy fejlesztési terv, és azt mondja, hogy ő olyan módon fogja ezt a fejlesztési tervet végrehajtani, amely a két nílus nem érinti, vagy az azt körülölő hegyeket nem érinti. Hogyan lehetséges ez? Humanitárius segély nem terjed ki egy területre. Van, valami probléma lehet itt. je, je, je me donne la parole à moi-même. Akkor most én magam kérdeznék eh, két kérdést. Európa beavatkozik-e minden eh, migrációs folyamatba, amelyet eh, az arab tavasz idézett elő, és Szíriában pedig, Szíriát is elhagyják ugye menekültek, Törökországban vannak menekült táborok. Tudjuk-e, hogy milyen viszonyok uralkodnak ezekbe a menekült táborokban, és milyen szükségleteket szenvednek ott, szükséget szenvednek ott az emberek? Majott lett az legújabb francia megye, a Komori szigeteken mellett helyezkedik ez el, és tudjuk, hogy több száz haláleset következik be a Komorrói szigetek, illetve a Majot közti tenger szakaszon, mert menekülni próbálnak az emberek francia területre. Mit teszünk az ottani menekült válsággal kapcsolatban? Keller asszony is szeretne kérdezni. It's just a quick follow-up. Én csak ezt szeretnék csatlakozni, amit a Parlament és Bizottság szerepéről feltett kérdéshez fűznék hozzá. Ön azt mondta, hogy ön örülne rugalmasabb eszközöknek, amelyek lehetővé teszik, hogy a védelmet és a fejlesztés célokat összekapcsolják. Mivel mi itt a parlamentben nekünk erről döntenünk kell, segítene, hogyha ön el tudna képzelni, mert el tudna magyarázni egy ilyen eszközt, hogy vajon um, a DCI része lenne, vagy uh, attól független, tartalékba tennék, vagy uh, hogyan képzeli el? So on, on Blue Nile, we... Ami a kéknilust illeti, el kell ismernünk, hogy humanitárius oldalon elkötelezettek vagyunk, hogy az embereknek segítsünk, mert, e, mert nekik erre szükségük van, és semmi más szempont nem számít. Nem büntethetünk embereket e, azért, mert a kormányok gyenge, de nem adunk pénzt a kormánynak, hanem segítséget nyújtunk, e, élelmet, orvosi ellátást, lakhatást, védelmet a, azoknak a közösségeknek és egyéneknek, akiknek erre szükségük van. És ebben az értelemben az a tény, hogy Szudánban, Kartumban, Dzsubában rossz dolgok történnek, ez csak azt jelenti, hogy sokkal több ember fog szenvedni. Ezért azt szeretnénk elérni, hogy ezeket az embereket megszólítsuk, megtaláljuk. Azok, akik segítséget nyújtanak, az, az, azok nem jutnak hozzá ezekhez a célokhoz. Az alternatív lehetőség az, hogy pénzt küldünk valahova, de nem tudjuk, hogy hova kerül a pénz, nem tudjuk, hogy kit ér el, de elküldjük. Akárhogy is. A vitáink során jelentős fenntartásokat fogalmaztunk meg egy olyan meg, megközelítéssel, amelyel, amelyben nem tudjuk elszámoltatni a pénzek felhasználását. És lehet, hogy az embereket meg is ölik ezért a pénzért, és nem tudhatjuk, hogy mi történik vele amikor tehát ezért ilyen fontos számunkra a hozzáférés. Hiszen akkor önök elé állhatok, és elmondhatom, hogy a mi polgárainknak ez a nehézsége, hogy eljutassuk ezt a pénzt. És ma nagyon kevés olyan hely van, ahol uh, annyira uh, korlátozzák a hozzáférés, mint a Kék Nílusnál. Ugyanez a helyzet Kartumban is Szomália egyes részein. Hogyha a civil szervezetek e, e, távoznak onnan, akkor, akkor csak a Vörös támasz támaszkodhatunk, amelyen nagyon erős partnerségi viszonyban vagyunk, és a Vörös Kereszten keresztény révén elérhetünk 9 millió embert, ez még, de ez még mindig nem az összes kedvezményezet. Ön kérdezett a Kongóról is. Itt két dolgot szeretnénk megvizsgálni. Van egy 44 milliós humanitárius segély összegünk a előirányzott szükségletekre. Tudjuk, kik a partnerek, és tudjuk, hogy mit akarunk ezzel a pénzzel elérni de a polgárvédelmi mechanizmusba beépítettünk egy elő jelző eszközöt, a eszköz akkor, hogyha evakuálni kell a saját polgárainkat, vagy másokat, akik veszélyben vannak, eh, az adott helyzettől függően. a, figyeljük a fejlődést, tehát azonnal tudunk reagálni. Ami Szír, Szíriát illeti, az ottani probléma túlnyúlt az emberi jogok megsértésén, hanem humanitárius dimenziót is nyert már. Az emberek menekülnek Szíriából, de Szírián belül is menekülnek. Szírián belül van vannak embereink Damaszkuszban, mert ott vannak iraki menekültek is, de ők, el, ők eljutnak olyan helyekre, ahol a legsősebb a konfliktusok. Bocsánat, az ilyen helyek elérése számukra is korlátozott. Ami Törökországban történik, oda jövő, elején, jövő év elején szeretnék ellátogatni, hogy megértsem, hogy a, az, az emberek mit várnak, ez persze a török hatóságoktól is múlik, hogy ellátogathassak, de jövő év elejére tervezem ezt az utazást. Ami a migránsok problémát illeti, a bizottság felelőssége, és amikor Európán belüli migrációval van dolgunk, akkor Malmström biztos asszony hatáskörébe tartozik ez. Van némi segély, amelyet már megadtunk tagállamoknak, akik, amelyek menekülteket fogadnak. Azt kell elmondanom, hogy súlyos probléma, de a jéghegynek még a csúcsát sem látjuk, hiszen a menekültek zöme és a belső menekültesek eh, zöme a fejlődő világban van. Tavaly a nor- norvégiai menekültügyi tanács 240 eh, millió menekültről adott kijelentést, ami az Európai Unió lakosságának gyakorlatilag a fele, és ennek 85-90 százaléka egy szegény országból menekült egy másikba. És ez önmagában súlyos kérdést vet fel, hogy hogyan tudjuk ezt a menekültügyi problémát megoldani a jövőben. A klímaváltozás csak súlyosbítja a problémát. A környezetvédelmi vagy klímamenekültek környezet vagy klímabenekültek önmagukban is problémát jelentenek. Az ENSZ menekültügyi bizottsága külön foglalkozik velük, Norvégiával vitatkoztak pont erről a vitáról, és nagyon praktikus kérdésekről vitatkoztak arról, hogy miként lehet a hosszú távú menekültek kérdését megoldani. Ők akkor válnak humanitárius kérdésé, amikor életmentésről van szó, és akkor, amikor a fejlődő országok menekülteiről van szó, és nem az európai, és nem azokról, akik Európába érkeznek. Very much uh, for this exchange. Köszönjük szépen az eszmecserét. Szeretném még szót kérni? Szeretném megköszönni, mondja a biztos asszony, hogy meghívtak, és nagyon örömet várom, hogy találkozhassak önökkel néhány hónap múlva. Köszönöm. Nous passons maintenant au point 8 de l'ordre du jour. Megyünk amely jelentés tervezett a tanács az intézet Európai Parlamenti eljárásra irányuló javaslattal az Európai Demokrácia Alapítvány esetleges létrehozásának módozatairól. Svensson úr a vélemény szerzője, és az AFET valójában az illetékes bizottság, mi oda nyújtjuk be a véleményünket, megadom a szót Svensson úrnak, aki a véleményt ismerteti. Tack för ordet, ordförande. Köszönöm a szót, elnök asszony. Nagyon észszerű, hogy itt a devében eh, véleményt alkossunk a demokrácia fejlődésre a világban nagyobb befolyást akartunk gyakorolni elnök, elnökként, ezért nagyon örülök Zsoli asszonynak, hogy megkérte, hogy a DEVE tanácsadó szerepet kap, kaphasson az 50-es szabály alatt. Nagyon furcsa, hogy pont a DEVE az, amelyik minden körülmények között elintézi azt, amit, hogy amikor a demokrácia hiány lép föl, e, vagy nem létezik az a világban, akkor fellépünk. 1500 e, jel utal, arra, hogy és egy, szám, és egy ilyen öreg politikus, mint én, én azt gondolom, hogy ez nagyon kevés pénz, nem igazán lenyűgöző az összeg mégis fejlesztési szemszögből kéne megvizsgálnunk. Egyetértünk abban, hogy a demokrácia eh, nem csak egy funkcionáló eh, administratív rendszer, az EU-ban felelősek vagyunk azért, hogy a demokratikus értékeket eljutassuk a világon mindenhova, és hogy, eh, mert mi hiszünk abban, hogy minden egyének természetes joga van arra, hogy tisztességes életet élhessen, és ez meg kell adnunk mindenféle támogatást. Nem csak szabad választásokat szorgalmazunk, Történelmi tapasztalatból tudjuk, hogy a szabad választások olyan döntésekhez jut, eredményezhetnek, amelyek nem igazán részei a demokratikus kultúrának. És bár nem egyértelmű, vannak olyan helyzetek, ahol aggodalmunkat kell kifejeznünk, és olyan lehetőséget kell keresnünk, amelyben az EU támogathatja az egymást ellen, e, vagy a diktátor, diktátorok ellen harcoló csoportokat. Az úgynevezett új demokráciákra is vonatkozik ez. Támogatnunk kell tehát olyan szervezeteket, amelyek a demokráciákat, demokráciát segítik elő, Számos országot felsorolhatunk, amelyek demokráciába váltak, legyek ennek ezek politikai pártok, vagy többé-kevésbé demokratikus jelleggel bíró szervezetek. Azt kell elérnünk, hogy az EU segítsége releváns és hatékony legyen fennáll a kockázata, hogy amikor új támogatási formákat hozunk létre, az a veszély, hogy ezek átfedik egymást. Azt kell elérnünk, hogy a létrehozott támogatás úgy működjön, hogy nem okozunk versengést különféle demokratikus eszközök között. Ki kell használnunk a már meglévő tapasztalatainkat a technikai, administratív tapasztalatot, hiszen ez a munka nem egészíti ki a más alapítványokban folyó munkákat, hanem em, semmi, semmi, ne, semmiféle újdonságról nem beszélünk itt. És hogyha a legnagyobb előnyt szeretnénk ebből kovácsolni, akkor az európai szomszédságon túl kell terjeszteni ennek a hatását. A demokrácia hiánya emberi szenvedést okoz a világon mindenhol, ezért nem tehetjük lehetővé azt, hogy a, geo, a földrezi tényezők útját álljának, útját, útját állják, akadályt képezzenek munkánk előtt ezért ültem, írta meg ezt a szöveget. A, tá, a támogatást nem lehet földrajzi korlátok közé szorítani. Kíváncsi vagyok a szakbizottság véleményére. Köszönöm szépen. Sorry, Chair, I had difficulties here. Elnézést. Alig hallottam, elnök asszony mert nem használta a mikrofon, de azért mondta a nevemet, nem? Köszönöm Svensson úrnak a jelentését. Lehet, hogy másképpen fogalmazta meg, de azért átrohant a kérdéseken, megpróbálta tisztelni, hogy tulajdonképpen is mi ez az új szerveződés. Hát akkor nekem is lenne kérdésem, mi ez az Európai Demokrácia Alapítvány? Mit jelent ez az emberi jogok szempontjából? Mit jelent ez a megfigyelő küldetések szempontjából? A külpolitikát illetően most van itt egy új kiadványuk a parlamenti demokráciáról, nagyon sok mindennel szembesülünk a világban a demokráciát illetően. Én nem azt mondom, hogy ezt ellenzem, de azért azt tudni akarom, mi az Európai Demokrácia Alapítvány, mely országok számára, fejlődő, fejlett országok, ki finanszírozza. És ha megvalósul, akkor mit vesz figyelembe? emberi jogokat, gazdasági jogokat, kulturális örökséget, politikai pártokat, csoportosulásokat? Vagy pontosan, hogy elfordul a politikától? Nagyon sok kérdés marad nyitva. Azt hiszem, hogy az afetnek a véleménye nem fogja tisztázni ezt. Folytatjuk majd a munkát, módosítókat adunk be Svensson úr jelentéséhez, de szerintem másfajta vitára van szükség. Tisztázni kell, hogy milyen fajta kezdeményezésre van szükség, és mit jelent ez az intézmények számára, a létező politikák számára. Köszönöm. Madame de Kaiser, vous avez la parole. De Kaiser asszony, jönni a szó. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Sokat beszéltünk már erről a demokrácia alapítványról, akkor is, amikor még ez csak az egész egy elképzelés volt. A mi bizottságunk és az AFET feladata az, hogy mi, körülírjuk, hogy mi ez a demokrácia alapítvány. Nem nagyon van ez még eldöntve, pláne nincs eldöntve a struktúrája, illetve a szervei, döntéshozó szervei sincsenek még világosan eldöntve, és az sem, hogy hogyan fog ez működni, kiknek a szereplésével. Nagyon fontos, hogy ezt megtegyük, mert el akarunk kerülni egy csomó eh, negatív, esetleges negatív dolgot. Eh, nem szeretnénk megkettőzni a létező struktúrákat, a létező eszközöket, ezt mondta eh, Svensson úr is, és azt szeretnénk, hogy az európai költségvetésben megőrizzük azt a képességet, hogy mi tudjuk orientálni, mint Európai Parlament a kifizetéseket. Nyilván ezt majd az AFET eldönti, hogy hogyan akarja a pénzeket ténylegesen kezelni, de azért mi is figyeljünk oda. Tehát nem döntöttünk még egy sor olyan kérdésről, amelyel kapcsolatban nincs konszenzus. Svensson úrnak a szövegében van egy második bekezdés, amelyben azt írja, és teljesen egyetértek önökkel, hogy hozzáadott értékre van szükség a létező uniós eszközökhez és szervezetekhez képest. Ezzel kapcsolatban azonban van egy csata, vagy egy harc mi lesz ennek a formája? Grantokat, úgynevezett ösztöndíjakat vagy díjakat adnak ki annak érdekében, hogy mozdítsák elő a demokráciát. Kikapja ezt az érintett országok, mondjuk az átmenetben lévő országok, tehát a demokratikus átmenet útján lévő országok, vagy pedig azok az politikai formációk, mondjuk Európában székelő politikai formációk, amelyek tevékenyek ezekben a harmadik országokban is. Nem könnyű eldönteni. Viszonylag kis összegekről van szó, érdemes ezt azokra fordítani, akik a terepen harcolnak az átmenetért, mert ott hasznul, hasznosul ez legjobban. Nem szabad lehetetlenné tenni az ő pályázatukat, és versenyeztetni olyan szereplőkkel, akik jobban ismerik az európai pályáztatási rendszer útvesztőit ehhez képest ugye előnyben vannak azok a politikai alapítványok, amelyek ismerik a pályáztatási rendszer útvesztőit, és előnyben lennének, ha ugyanazokért a pénzekért versenyezhetnének. Én azt gondolom, hogy azokat kell támogatni, akik éppen lábra készülnek állni, és egyedül ez nem megy nekik. Tehát az érintett országokban működő politikai szereplők kapják meg ezt a pénzt, azokban az országokban, ahol a demokrácia éppen kialakulóban van. Szerintem ez egy elég fontos pont. Gyors cselekvési képesség nyilván fontos, és ez igazolja ennek az alapnak a, a létét is. Ugyanakkor itt is van egy megkettőzés veszély, mert a múlt héten voltunk New Yorkban Lambsdorff úrral, az ENSZ-be látogattunk el, más parlamenti képviselőkkel is, és ott láttuk, hogy az ENSZ-nek is van egy demokrácia alapja. A demokrácia alaphoz hozzájárul hat tagállamunk. Eh, ami azt jelenti, hogy eh, van egy megkettőződés, és lesz esetleg egy verseny, hogy ezek a tagállamok eh, melyik, melyik demokrácia alapítvány támogassák az ENSZ-ét, vagy a sajátunkat. Nyilván itt a nagyobb tagállamokról van szó. Ott is gyors cselekvésről, gyors reagálásról van szó. Hogyan fogjuk ezt megszervezni. Hogyan fogjuk elkerülni, hogy a létező eszközt megkettőzzük? Meg kell vizsgálni, hogy mi a szinergia a létező és az újonnan kialakuló eszközök között. Megértem tehát a célját ennek az alapítványnak, és ezeket el is fogadom, azt gondolom, hogy nagyon hasznos, de nagyon erősen el kell gondolkozni azon, hogy nem valami olyasmit állítunk elő, ami már létezik, és oda kell figyelni, hogy ezen keresztül nem veszítjük -e el a költségvetésre gyakorolt ellenőrzési lehetőségünket. Köszönöm. Kacsmarek úr kap szót. Bardzo pani przewodnicząca. Wydaje mi się, że opinia z punktu widzenia... Köszönöm szépen, elnök asszony. Um, Szakbizottságunk szempontjából ez a vélemény nagyon jó, mindannyian egyetérthetünk vele, hogy nagyon sok fejlődő ország fejlesztése e, a demokrácia szintjétől függ, és a, a jó jogállamiságtól, ugye jó irányítástól. Afrikában vannak olyan országok, ahol magasabb a demokrácia szintje és jobb a kormányzás, és ezek jobban fel is tudják használni a kapott segítséget. Ezért a fejlesztési segély esetében az a kérdésünk, hogy tudjuk-e fejleszteni vele a demokrácia minőségét. Ezért a második szempontot nagyon jól elmondták, hiszen ezek kifejezik annak a veszélyét, hogy elismételjük vagy átfe, át, át, átvegyük e- egyes kompetenciánkat, és ezt szeretnénk elkerülni hogy a kétszeres munkavégzést, eh, hanem a hozzáadott értéket szeretnénk elősegíteni. Mindannyian ezt szeretnénk elérni. Amikor viszont az új eszközöket nézzük meg, azt azért tesszük, hiszen a meglévő eszközök nem eh, feleltek meg az elvárásainknak. Eh, az intézmények több éve próbálják a demokrácia és a jó, kormány, jó kormányzás szintjét fejleszteni az egyes országokban, és ennek hat, hat, hatása nem annyira kedvező, ezért nem szívesen szavazunk meg az újabb segítségeket. Tehát, hogyha ez az új eszköznek, eszköznek a helyi um, um, testületeknek kell segíteniük, és nem az uh, kormányzatoknak, amelyeknek kevés pénzeszközeik vannak, akkor az egyes tag, tagállamok közös erőfeszítésével nagyon nehéz igazi partnerséget elérni, hiszen a projekteket egyes pártok finanszírozzák, így a partnerség soha nem lesz kiegyensúlyozott. Hogyha ez az eszköz tehát eléri a helyi szervezetek finanszírozását, teszi lehetővé a fejlődő országokban, akkor ez a partnerség való, valós lenne, valódi lenne, és ez is nagyon fontos célkitűzés lenne. Köszönöm szépen. Si. La parole est maintenant, euh, Köszönöm. A külügyi szolgálat kap most szót. Raborzsum. Uh, thank you, Chairman. Um... Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon érdekes volt hallgatni ezt a vitát. Csak néhány kérdésre szeretnék válaszolni. Amit föltettek erről az elképzelésről, az EDD, az Európai Demokrácia Alapítványt, május 25-én a főképviselő és a bizottság közös közleményében adta ki a szomszédsági politikákról. Ezen kívül a külügyi tanács, a külügyi csúcs június 20-án beterjesztette mindezeknek a részevőknek ezt a javaslatot. Ezt a lengyel külügyminiszter is támogatta, hogy egyfajta konventet állítsunk föl az Európai Demokrácia Alapítványként a főképviselővel, a külképviselővel és a lengyel külügyminiszterrel egyeztettünk, és aztán egy task force-ot állítottunk fel, amely megvizsgálta azokat a lehetőségeket, hogy milyen formát ölthetne ez az alapítvány. És utána úgy döntöttük, hogy nem konventet hozunk létre, mert úgy gondoltuk, hogy az túlságosan sokáig tartana, amíg felállítanánk. Ehelyett egy non-profit szervezetet, egy civil szervezetet hozunk létre, ez egy alap, egy alapítvány. A tagállamok léphetnek be, akik támogatják, hogyha az alapítvány létrejön, egy tagállamban megalakítva, utána az EU-s költségvetésből pénzt kaphatna. A bizottságban beszéltünk erről, a bővítési biztos, jelezte, hogy körülbelül 5-10 milliót kaphatnának az európai szomszédsági politikai alapból. Más tagállam, egyéb tagállamok pedig jelezték Lengyelország mellett, hogy érdekelni őket ez a dolog. Tehát röviden most ott tartunk, hogy konszenzust építettünk ki a bizottság ban és rámutatunk arra, hogy ennek az alapítványnak lenne egy hozzáadott értéke. Nem szeretnénk, hogyha átfedné a tevékenységi köre, vagy duplikálna mostani tevékenységeket. Az egyik képviselőt említette, hogy az egyik hozzáadott értéke az lenne, hogy ez egy független ügynökség lenne, amely elhatárolhatná magát egy kicsit, és nagyon gyorsan tudna reagálni olyan szükséghelyzetekben, beavatkozni, ahol a demokrácia útjára lépett már egy ország, de még a tranzíciós folyamat nem zárult le. Az egész elképzelés közvetlen finanszírozás lenne szociális partnerektől, bloggerektől, újságíróktól, politikai részektől, bárkitől, aki támogatja a demokratizálódást. Az első fázisban, főleg a közvetlen szomszédságunkban intézkednénk, hiszen az arab tavaszra reagálásként jön létre ez az alapítvány. Illetve hát figyelembe kell vennünk, hogy a keleti szomszédainknál hogyan alakul a helyzet nem kizárólag, de elsősorban ezekre a területekre koncentrál az alapítvány, és a tagállamoktól érkezett támogatásokkal az ezen túl messze belhelyezkedő országokat is támogathatnánk. És végül szeretnénk globális szervezetté kinéni magunkat többen említették, hogy a demokrácia nem ismer határokat, és ezért nem lett csak szomszédsági politika. Ezen kívül elképzelhető, most, hogy beszéltünk civil szervezetekkel, politikai szervezetekkel, hogy bizonyos helyzetekben nem közvetlen finanszírozás érkezne az európai civil szervezetektől és politikai szervezetektől. Ez azt jelenteni, hogy a fő finanszírozási forrás a helyi szereplőktől érkezne az érintett országban. Komplementaritás, hozzáadott érték, ez nagyon fontos a civil szervezetek számára, akik Európában ezen a téren működnek felhasználhatjuk az ő tudásukat és tapasztalataikat ezen a területen. Hogy most hol tartunk? Pénteken a külügyminiszterek csúcsa figyelembe vette, és felmérte, hogy milyen munka folytatik, egy politikai kiáltványt készítettek, és múlt héten ezt el is küldték a tagállamoknak. Nyitva marad még néhány kérdés, amelyet egyeztetni kell a tagállamokkal. Az egyik legérzékenyebb kérdés az, hogy a politikai pártoknak megengedhetjük-e, hogy közvetlenül finanszírozzák ezt az alapítványt. Mi nem úgy képzeltük el, hogy kapnak majd egy csekket, hogy bármit tehetnek a finanszírozásért cserébe, hanem úgy, hogy csak kivételes esetekben lehetne közvetlenül finanszírozni. Kutattuk azt, hogy a többi alapítvány hogy működik, és azt láttuk, hogy előfordulhat ilyen helyzet, de ez mégiscsak kivételes helyzet lenne. És ezt nem ideológiai vagy politikai elképzelésekhez kötnénk. Nem támogatna az alapítvány egyik vagy másik pártot, hanem non politikai szervezet lenne. Úgyhogy ez még ellentmondásos kérdés a tagállamokban. Még egy kérdés felmerült, nevezetesen az, hogy az alapítvány csak azok a tagállamok hozzák létre, akik hajlandóak lennének pénzzel hozzájárulni. Bizonyos tagállamok azt szeretnék, ha minden tagállam aláírná ezt a nyilatkozatot, de természetesen mivel az EU-s költségvetés is támogatja ezt az alapítványt, ezért ez garantálja azt, hogy a parlament és a tagállamok felügyelhetik az alapítvány működését, de ez a két kérdés még nyitva van, jövő héten a tagállamok megint egyeztetnek. Reméljük, hogy ez az elképzelés megvalósulhat az év végére, és ez azt jelenti, hogy gyakorlatban jövő tavasszal vagy nyáron működhetne az alapítvány. Különösen a déli szomszédsági politikát illetően alapvető fontosságú, hogy a lehető leghamarabb működőképes legyen az alapítvány. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy sokat várjuk. Köszönöm. Very much. Köszönöm. Most pedig Alexander Neresandlénak adom meg a szót a bizottságtól. Um, thank you, Madam Chair. My name is actually Alexandra Nerishanu, <laughs> and I'm a... Alessandra Nősromal vagyok valójában. A DEFCO főigazgatóságon dolgozom, és sok hozzáfűzni valóm nincsen ahhoz, amit a külszolgálatos kollega már elmondott, említette, hogy van a külügyi szolgálat és a bizottság között egy konszenzus az alapítványjal kapcsolatban, és azokban az ügyekben, amelyeket említett. a bizottság részéről hajlandóság mutatkozik arra, hogy az alapítványnak pénzt juttasson, de először ahhoz az intézményes kérdéseket intézni kell, föl kell állítani a szervezetet, hogy legyen hova a pénzt adni. A pénz nyújtás természetesen az EU pénzügyi szabályainak maradéktalan tiszteletben tartásával fog majd történni. Emellett meg kell vizsgálni az alapítvány hozzáadott értékét is. Az elsődleges feladata az lenne az alapítványnak, hogy gyorsan azonnali választ adjon bizonyos eseményekre. Egy nemzetközi eh, trust fund eh, létrehozásában gondolkodunk, amelyet eh, a tagállami költségvetésekből is támogatnak, de saját szabályokkal rendelkezik a pénzek kiutalására, kiosztására a végső felhasználók vagy kedvezményezettek felé. Tehát várjuk mi is, hogyan alakul a vita a tanácson belül a tagállamok között, és ezt követően dől majd el, hogy milyen formában alakul meg ez az alapítvány. Köszönjük, mondja az elnök. Alfenson kap szót. Zárja le kérem. Köszönöm szépen. Zsoli asszony, köszönöm mindenkinek a véleményét, és várom a módosítókat, amelyek nyilván majd beérkeznek. Nyilván fennáll az átfedés veszélye, Elnök asszony, én hiszek abban, hogy hogy megzavarjuk a világ demokratikus fejlődését, anélkül, hogy e, elmélyítenénk, vagy e, elemeznénk azt, hogy mik, mik a céljaink. Ezért gondolom az, hogy nagyon fontos lenne ebben az összefüggésben, de általában is az, hogy válaszoljunk arra, hogy mondjuk el, hogy mit jelent számunkra a demokrácia, és melyek azok az értékek, amelyek eh, a demokráciát megteremtik. Ezt is el kell mondanom, hogy nagyon örülnék annak, hogyha ezt, ezeket az értékeket lefektetnénk akkor, amikor eh, részt veszünk eh, Észak-Afrikában, de nem csak ott a demokratikus fejlesztési módszerekben. Pont ebben a vitában azt látom, hogy a demokrácia és annak értékei, az emberi szabadságjogok tisztelete a legfontosabb érték, amelyet hangoztathatunk ebben a teremben, vagy bárhol a parlamentben. Úgyhogy köszönöm a véleményüket, köszönöm, hogy e- e- elmondták. Alors, je vous rappelle que le délai pour le dépôt Emlékeztetni szeretnék arra, hogy december 8-ig lehet benyújtani a módosítókat, szavazni pedig január 25-én fogunk ebben a témában. Megyünk tovább, szavazás következik. Kérem, vegyék elő a szavazókártyájukat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 Donc tout le monde a pris sa, la boîte euh, ad hoc. Bon, donc nous allons voter le... akkor szavazni fogunk a 9-es témáról. Előbb megvizsgáljuk, ellenőrizzük a gépet, jó? Tehát megnyitom a szavazást, kérem, hogy szavazzanak. Nincs mikrofon az elnök asszony előtt. Négyen nem szavaztak, ha jól látom, mondja az elnök asszony. 18, 2. Encore deux personnes. Még ketten. Nem működik? 19. Még egy személy nem szavazott. 19. 19, 19. 19, c'est bon. 20.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 La politique étrangère de l'Union européenne à l'égard... Az Európai Unió külpolitikája a BRIC és más feltörekvő hatalmak irányában. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, ezt elfogadtuk hatos módosító. Két részben szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. Nyolcas módosító jön, ki van mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Ellenőrizzük géppel, megnyitom a szavazást. Le vote Lezárom a szavazást. El van ez utasítva, kérem. 9-es módosító el, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Tízes módosító, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Tizenegyes mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Tizenkettes mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 13 mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk, 14-es mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, első rész, bocsánat, mellette, ellene tartózkodók, ezt elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 19-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 20-as módosító első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 21-es mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 22-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Szóbeli módosító 1-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 23-as módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 25-ös mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Akkor jön a végszavazás mégpedig géppel, megnyitom a szavazást. Még egy ember nem szavazott. Lezárom. Akkor ezt egy hangon elfogadtuk. Tízes napi rendi pont. Az Európai Unió és Bissau Gínei köztársaság között létrehozott halászati jegyzőkönyv. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk, kettes mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk, akkor megint csak végszavazás következik géppel a vélemény elfogadása érdekében. Megnyitom a szavazást, mindenki szavazott, lezárom a szavazást, és megint csak 20-0 arányban elfogadtuk. 11-es módosító, az 11-es napirendi pont az energiához való egyetemes hozzáférés 2030-ig. Ez egy fejlesztési együttműködési téma. 14-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 15-ös módosító mellette ellene tartózkodók 16-os módosító mellette ellene tartózkodók, ezt elutasítottuk. 17-es mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 18-as módosító, rész, két részben szavazunk, első rész mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Nem? Elutasítottuk? Elutasítottuk? Akkor nézzük meg géppel. Tehát a második része a 18-as módosítónak megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Hát, hát ez tényleg nagy arányban, nagyon-nagyon el van utasítva 17-3. 19-es módosító mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 20-as módosító mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 21-es módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. 22-es módosító, szóbeli módosító mellette ellene tartózkodók, szerintem ezt megnézzük géppel. Tehát 22-es módosítóról szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 23-as jön mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 24-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 25-ös módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 26 ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 27 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva, nem, nem, ez el utasítva, javít az elnök, akkor géppel ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Le vote Lezárom a szavazást. Ez elutasítva. 28-as módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 29 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 30-as módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva. A 31-32-t visszavonták, 33 jön mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 34-es mellette ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Szóbeli módosító, 35-ös mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 36-os, szóbeli módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. mellette, 37-es következik mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk, 38 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk, 39-es mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva, 40-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 41-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 42-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 43-as szóbeli módosító mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 43-as kiesik, 44-es mellette, ellene. Második rész, eh, bocsánat, két részben szavazunk, az első részről szavazunk most mellette. Ellene, tartózkodók, az első részt elfogadtuk, második rész mellette. Ellene, tartózkodók, ezt is elfogadtuk. 46-os módosító mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 47-es szóbeli mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 48-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 49-es mellette ellene elfogadtuk. Nem, akkor nézzük meg géppel. Megnyitom a szavazást. Ki est pour? Non, pardon. Euh, voilà, le vote est clos. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 50-es módosító mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. De 51-es mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. 52-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. Oui, amendement 53. 50, 50 visszavonták, az 53-ast. Most akkor az eredeti szövegről szavazunk. A 25-ös bekezdés mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. 54-es módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 4-es módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 5-ös mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, hatos mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, hetes mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, nyolcas módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva, Kilences mellette ellene, tartózkodó, elutasítva. Tízes módosító mellette, ellene, tartózkodó, elutasítva. tizenegyes mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 12-es mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva, 13-as mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Nos, az egyes módosító következik mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Kettes módosító el, mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Hármas módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. És akkor most szavazunk az így módosított jelentésről, képpen megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 17 szavazattal 3 ellenében. Tizenkettes 12 es napi rendi pont. Európa-Kína kereskedelmi kapcsolatok. B kompromisszum, ki van mellette? Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 19-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. C kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elektronikus szavazás a C kompromisszumosra. Megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást. Tehát még egyszer a C kompromisszumra. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 22-es módosítom mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 24-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 25-ös részenkénti szavazás első rész. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Harmadik rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 26-os mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Huszonhetes mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Szóbeli egyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 29-es. Részenkénti szavazás első rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész mellett. Ellen. Tartózkodás. Elfogadtuk. Jó, akkor elektronikus szavazás a 29-es második részére. Megnyitom a szavazást. Le vote est clos. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. Két szavazattal. D kompromisszum, részenkénti szavazás, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Nem? Elfogadtuk? Jó, akkor elektronikus szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Második rész. Ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 33-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 34-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 35-ös mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 36-os mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 37-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 38-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. E kompromisszum részenkénti szavazás első rész mellett ellen tartózkodás elfogadtuk második rész mellett, ellen, tartózkodás, elutasítottuk. Jó, második részre elektronikus szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk két szavazattal. Negyven egyes mellett, tehát mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Szóbeli kettes, A kettes módosítót, a szóbelit visszavonták. Tehát a 45-ösről szavazunk. Ez pedig részenkénti szavazás. Részenkénti szavazás első rész mellette. Ellene. tartózkodás, elfogadtuk. Második rész. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elektronikus szavazás. Második rész a 45-ös módosítóból. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Hármas szóbeli. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Negyvenhetes mellett. Ellen tartózkodás elfogadtuk. Negyvennyolcas mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 49-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 50-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 51 mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 53-as mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 52-es mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 54-es mellett, ellen tartózkodás elutasítottuk. F kompromisszum részenkénti szavazás. Első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás Elutasítottuk. Nem, elfogadtuk, javítja az elnök. Tehát elfogadtuk a kompromisszumot, úgyhogy az 57-es jön mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 59-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 60-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 61-es részenkénti szavazás első rész ki van mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 62-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 63-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 64-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Most pedig egyes módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Kettes mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. A kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Ötös mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Hatos mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Hetes mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas részenkénti szavazás első rész mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk. 9-es mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 10-es mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 11-es mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 12-es mellett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 szavazást, és így megyünk tovább. Az Európai Beruházási Bankról szóló jelentéshez benyújtott vélemény következik. A vélemény szerzője Bart Stass A véleményében a Beruházási Bank külső kiadásairól, Európán kívül kiadásairól és azon belül is a fejlesztési kiadásokról koncentrál, és először megadom a szót Stász úrnak, majd utána a Beruházási Bank képviselőjének maximum 5 percre. Először Bart Stász következik. Dankjewel, voorzitter. Dankjewel, voorzitter. Um... Köszönöm szépen, elnök asszony. A jelentésemet illetően Ez mindig is egy kis összefogott jelentés volt, de hát ez is volt a megbizatásom. Megszabták nekem, hogy hány bekezdésből állhat a jelentés, úgyhogy természetesen én az árnyék előadókra is támaszkodtam. Utána a jelentést majd még módosítókkal hosszabbá lehet tenni, nyilván akkor tartalmilag erősebb jelentést állíthat össze az ember. tudjuk, hogy az Európai Beruházási Banknak mi a feladata. Az unión belüli projektekkel foglalkozik, a külső aspektusok körülbelül úgy aránylik ez a két rész egymáshoz, hogy 90 a 10 hoz de ennek ellenére igen nagy a befolyása ennek a banknak a fejlődő országokban levő partnereinkre. Hét javaslatot fogalmaztam meg. Szeptemberben közé tettünk egy közleményt arról, hogy a beruházási bank veszteségeket könyvelt el az unión belül. Ha az ember átolvassa ezt a szöveget, akkor azt is láthatja, hogy nagyon pozitív dolgokról is be tudunk számolni, bár azt kell, hogy mondjam, hogy megdöbbenésemre sokkal kevesebb pozitív dologról, mint én elvártam volna. De általában véve az Európai Parlamentnek és a mi szakbizottságunknak az a feladata, hogy ahol a bank kezdeményezéseket tesz, akkor arra kell felügyelnünk, hogy megfeleljenek ezek a projektek annak, amik a Lisszaboni szerződésben szerepelnek. Tudjuk, hogy a szegénység elleni harc, ez alappillér, ezért aztán ezt a megfogalmazást, amit én alkalmaztam itt a jelentésemben, szeretném megtartani. Hiszen az Európai Parlamenttel Beruházási Bank a nagyon szoros kapcsolatokat ápol a Költségvetési Ellenőrzési Szakbizottsággal, ezért a második pontomban az éghajlatváltozást céloztam meg, és tudjuk azt, hogy a fejlődő országokat érinti leginkább ez a probléma. De természetesen segítenünk kell ezeknek az országoknak azért megpróbálom átfogalmazni még ezt a második pontot, mert úgy gondolom, hogy jó lenne, hogyha az energiaprojektek a regionális kezdeményezések és kitérjenek, nem csak centralizáltak lennének. Aztán léteznek nagy infrastruktúrás projektek, amelyeknek néha negatív a hatása és ezekre néha nem tekintünk kellő figyelemmel. Az Európai Beruházási Banknak én úgy gondolom, hogy amikor a jelentésünkben arról írtunk például, hogy a foszilis tüzelőanyagokat hogyan használják fel, nem szenteltünk ennek eddig elég figyelmet. Ami a harmadik pontot illeti, a környezeti és szociális szempontok nyomon követése. Ez eddig nem volt megfelelő harmadik országokban. Az EBB-nek jobban kell koncentrálni erre. Négyes pont. EBB. Próbálják meg a projektfinanszírozásaikat összekötni más tevékenységekkel, például a szegénység csökkentésével, vagy próbálják elérni a millenniumi célokat, az emberi jogokat, a vállalati társadalmi felelősségvállalást kell, hogy támogassák, a szociális felelősséget, a tisztességes munkahelyek megteremtése azok számára, akik részt vesznek a projektekben. És természetesen a környezetvédelmi elveket és a jó kormányzást is figyelembe kell venniük. Ötös pont felszólítom az EBB-t, hogy a szociális szempontokat kellően figyelembe vegye a projektekben, és a projektek minden ciklusában, nem csak az előzetes értékelésekben, hanem a projektek során is. És amikor a projekt lezárul, akkor is külön ellenőrzési fázist kell megvalósítani. A teljesítménymutatók figyelembevétele nagyon fontos. Megmutathatják, hogy valami működik, vagy sem. Sokkal konkrétabban kell ezeket megfogalmazni. Hatodik pont. Részben már megvalósult, de én azt várom el az EBB-től, hogy a KKV-knak biztosított forrásokat jobban ellenőrizzék, és a célok megvalósítását ellenőrizzék. Globálisnak kell lenni ennek a folyamatnak, átláthatóbbnak, és természetesen ez több fenntartható politikát eredményez majd végül a hetes pont a jelentésemben. Azt szeretném, hogy az EU által meghatározott előírásokat mindig betartja az EPP. Ez a 208-as pontja a Lisszaboni szerződésnek, de a nemzetközi szerződéseket is be kell tartaniuk. Ez egy szisztematikus előfeltétele kell, hogy legyen annak, hogy ki kaphat támogatást projektekre. Ezen kívül én még azt javaslom, hogy az ilyen előírásokat megszegő társaságokat és vállalkozásokat tegyék fekete listára. És ne kaphassanak támogatást az EBB-től. Elnök asszony, vél végül, hagy említsem meg, hogy az adóparadicsomokban székhelyet bevalló társaságokat és vállalatokat is ki kellene zárni az ilyen finanszírozásból. Mivel még módosítókat akarunk beadni az árnyék jelentéstevőkkel, például egy olyat, ami arról szól, hogy az EBB befolyását jobban ki kell domborítani a számokban is, tehát nem csak a szép elvárásokról kell beszámolni, hanem a 72 milliárd euró pontos elszámolásáról is. Ez hatalmas pénz, úgyhogy itt konkrét számokat, megfogalmazásokat kell találnunk és erősítenünk kell az EBB és a helyi vállalkozások közti együttműködés. Legvégül figyelnünk kell a Memorandum of Understandingre, amelyet a parlament és az EBB most írt alá, amelynek az a célja, hogy a parlamentet jobban vonják be a munkába, mint eddig, ennek lenne egy külső platformja is, de ezzel kapcsolatban még konkrét utalásokra van szükség. Van egy javaslatunk ezzel kapcsolatban, és szerintem ez használható arra, hogy az EPP-vel megvalósuló dialógusunk a parlament munkáját jobban figyelembe vegye. És ez még nagyobb hasznát szolgálja a harmadik ország világországainak. Köszönöm. Merci Köszönöm Stász úrnak. Most pedig megadom a szót az Európai Befektetési Banknak, Karana úr képviselője. Neki adom meg a szót. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony, Stász úr, köszönöm a remek munkát, amelyet a jelentésbe fektetett. Hadd tegyek néhány megjegyzést a mi oldalunkról is. Először is nagyon örülök a parlamenttel és különösen a Deve szakbizottsággal folytatott együttműködésnek, amelyről önök is tudják, és ahogy az előadó is elmondta, hogy ez volt egy középtávú felülvizsgálat tárgya, amely 2013-ig terjedő periódust fedi le, és a parlament az együttöntési eljárásban a jelentést októberben vég, Az EU-n kívüli te, tevékenységünk az Akácsi országokat fedi le a Kotonó Egyezmény értelmében, és ebben a tekintetben nagyon szívesen cserélünk információt a tevékenységeinkről az Európai Parlamenttel, és minden évben elmondjuk ezeket a tapasztalatokat. E, legközelebb január 26-án találkozunk a e, KONT szakbizottságban, itt fogjuk elmondani beruházási e, eszközeinket is. Ami a különféle előadói javaslatokat illeti, ezeknek nagyon örülünk akkor, hogyha felhatalmaznak minket arra, ahogy már megtették néhányszor, hogy, fejle, hogy ezeket fejleszthessük, és jobban hozzájárulhassunk az EU külpolitikájához. Ez a mi célunk is. Másfelől eh, meg kell fontolnunk az EBB e egyes eh, üzleti modell kapcsolatos korlátait, hiszen a mi üzleti modul, modellünk azon alapszik, hogy mi vagyunk az EU házi bankja a tagállamok szolgálatában, és elsősorban a tagállamok gazdasági szociális fejlődésére koncentrálunk. Ez a modell folyamatosan formálgatjuk, és alkalmazunk az Európai Unión kívül is. Vannak azonban korlátaink, abban, hogy miket te lehetünk, hogy az eh, Európai Beruházási Bank eh, eh, szerepét fenntartsuk. Ez a modell elsősorban a kormányzást fedi le, a forrásokat, a személyzeti költségeket és a helyi jelenlétet, a kockázatvállalási képességet, valamint a költségvetési forrásokhoz való hozzáférést ezért mi eléggé más szerepet töltünk be más fejlesztési bankokhoz képest. Ezek a korlátai a mi munkánknak, és ezek a korlátok meghatározzák azt, hogy milyen mértékben járulhatunk hozzá az egyes fejlesztési célokhoz, ami azt jelenti, hogy jelenleg elsősorban közvetlen, közvetett módon tudunk hozzájárulni. Nagyon korlátolt a helyi jelenlétünk, korlátozottak a forrásaink és a kockázatvállalási képességünk. Hiszünk abban, hogy jelentősen hozzá tudunk járulni a fejlődő országok gazdasági és szociális fejlesztéséhez. Mivel mi fejlesztési bank vagyunk, ezért folyamatosan tárgyalnunk kell a tagállamokkal is, különösen a 2013 utáni perspektívát illetően, az előadó által említett EU platform úr még továbbra is vitatárgya, ahol a bizottsággal és a tagállamokkal és a parlamenttel együtt elgondolkodhatunk azon, hogy hogyan tudunk összeállni hatékonyabban. Örömmel csatlakozunk az ön legutóbbi megjegyzéséhez, az EU standardjeihez koherensnek kell lennünk az EU-val, a bizottságnak és a tagállamokkal is, és a többi pénzügyi intézménnyel szemben is, amelyek részt vesznek a, az egyes mechanizmusokban és platformokon. Ugyanazokat a sztenderkeket kell képviselnünk. Végül, ami az szándéknyilatkozat illeti, akik a parlamenttel való együttműködést javasolják, azoknak elmondom, mindenféle javaslatot nyitottan fogadunk, amelynek az a célja, hogy a mi együttműködésünket struktúrálja a parlamenttel. Az elnökünk majd december 19-én keres fel a koncakbizottságot a jelentés keretében. Ahogy önök is tudják, elnök, új elnökünk lesz január 1 ezért azt várjuk, hogy ő maga is eh, eljöjjön a szakbizottságba a következő hónapokban. Köszönöm szépen. Merci beaucoup. La parole... Köszönöm. Most pedig megadom a szót Mette eh, Paning asszonynak, aki a bizottság részéről van itt. Eh, tessék. Maria Tenel vagyok a főtitkárságról, de mindegy. Minden esetre köszönjük és üdvözöljük a bizottságnak a javaslatait, ennek a szakbizottságnak a javaslatait, mert azok egybeesnek azzal, amit mi is meghatároztunk, vagy megállapítottunk a bank félidős értékelése során különös tekintettel a csökkentési, klímaváltozási területekre. Szeretnék emlékeztetni arra is, hogy nagyon szigorúan fogalmaztunk az adóelkerüléssel, az adó paradicsomok felhasználásával kapcsolatban, amelyeket közvetítők, pénzügyi közvetítők használnak fel. Emellett támogatjuk a fejlesztési bankot abban, hogy teljesítményindikátorokkal a monitorozást javítsa nem csak a pénzügyi teljesítményt, hanem a hatást és a hozzáadott értéket is monitorozni kell. A dialógus már elkezdődött az intézmények között. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig Stász úr kap szót, hogy összefoglalja. Eh. Köszönöm. Nem nagyon tudok most még következtetéseket levonni. Egész egyszerűen csak örülök annak, hogy hallottam a különböző reakciókat, és remélem, korábban a Kokobu tagja voltam, e, sőt, alelnök is voltam. Tudom, hogy e, volt egy kis nehézség a parlament és a bank között. Úgy tűnik, hogy ez e, javult a helyzet és úgy látszik, hogy a befektetési bank most kedvezően reagál a parlamenti megkeresésekre. December 19-én a Tési Ellenőrzési Bizottságban megjelenik a bank elnöke is, jelenlegi vezetője, remélhetőleg megkapjuk az információkat, amelyeket szeretnénk. Ez érdekli a Fejlesztési Bizottságot is. A mi bizottságunk érdekeit pedig a lehető legjobban megpróbálom majd képviselni a Kokobuban. Köszönöm. BEI, Köszönöm. Az éves jelentés tehát a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságban terjeszti be a befektetési bank, ahol önök is természetesen ott lehetnek és megjelenhetnek. E, Stász úr jelentésének, jelentéséhez módosítókat január 25-ig lehet beadni, szavazás pedig február 9-én lesz. Nincs egyéb napirendi pont. A következő ülésre itt Brüsszelben kerül sor, mégpedig most csütörtökön a folytatás zárt ajtók mögött a koordinátorok, a koordinátorokkal, tehát eh, csak a képviselők, a frakciók képviselői, az Európai Parlament funkcionálisai és a képviselők asszisztensei lehetnek jelen. Kérem, hogy mindenki más hagyja el a termet és a beszélgetéseket is kint folytassák, annak érdekében, hogy mi folytathassuk a munkát. Köszönöm.